vitát, hogyha komoly eh, plenáris támogatottságot szeretnénk, akkor az elnök megint megszakítja Omer, eh, Omen Rajten asszonyt, aki így nem tudja befejezni a hozzászólását. Grazie. Eh, Köszönjük. állásfoglalási indítvány tervezetet kaptunk, ezzel a vitát lezárjuk, a szavazásra holnap 11.30-tól kezdődően kerül sor. A napirendnek megfelelően tovább lépünk. A tanács és a bizottság nyilatkozatai az Montenegro Európa integrációs folyamatával kapcsolatban. Elsőként a tanács nevében Győri Enikő államtitkár asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Te, elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak!

Charles Tannock jelentéséhez én is szeretnék gratulálni, és köszönöm mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak e szöveg elkészítéséhez. A parlament szerepe nem alábecsülendő ebben a folyamatban, hiszen az uniós intézmények együtt közösen többet érhetnek el. Montenegro csatlakozási kritériumok teljesítése telén elért eredményei imponálóak. Ebben mindenki egyetért. Rengeteget tett Montenegro annak érdekében, hogy átalakítsa jogi és intézményi kereteit, és egy megkérdőjelezhetetlen a regionális eh, integrációs együttműködés iránti elkötelezettsége, a strukturális gazdasági átalakítás terén óriási erőnyeket értek el, és az uniós jog eh, átvétele terén hasonló a helyzet. Ezt ismertük el a hivatalos tagjelölti státusz megadásával, ez egyértelmű üzenet, és az unió eh, bővítési politikájának hitelességét is jól tükrözi. Montenegro döntő pillanathoz érkezett. A tagjelölti státusz komoly felelősséget ró Montenegró vállaira, hiszen kézzelfogható eredményekre van szükség annak érdekében, hogy Montenegró a következő lépcsőfokra eljuthasson az integrációs folyamatban. Bízom benne, hogy a parlament állásfoglalása megfelelő üzenetet küld majd Montenegró felé, elismervén az eddigi eredményeket, és kifejezvén azokat a várakozásainkat, hogy a Montenegró az uniós csatlakozáshoz vezető úton minden akadályt leküzd majd. Az új miniszterelnökkel e, múlt héten találkoztam, és megbizonyosodhattam arról, hogy a reform folyamat iránti elkötelezettsége töretlen, illetve a bizottság véleményében lefektetett e, kulcskérdések terén megegyezett a véleményünk. A civil szervezetekkel kezdett a konzultáció, követően, illetve az uniós intézményekkel, az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően új prioritás listát fogadott el Montenegro. Itt az ideje, hogy a végrehajtásra koncentráljunk, és a szavakat tettek kövessék. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A bizottság véleményeben lefektetett prioritások fontosak, fontos, nehéz feladat elé állítják Montenegrót, de mégis teljesíthető feladat ez. Ez azonban az egész montenegrói társadalom összefogására van szükség. A múltban már láthattuk, hogy a politikai kritériumok mellett a, a 23-as fejezet minél hamarabbi tárgyalása sokat segíthet. Fontos, hogy a közigazgatás átpolitizáltságát csökkentsék, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségét erősítsék, nem is beszélve a korrupció és a szervezet bűnözés elleni harc megerősítéséről. Ez biztosíthatja később ugyanis, hogy a tárgyalások zöggenőmentesen folyjanak, és az integráció folyamata is se Um, törhessen meg. Az Ebe Szodir, illetve a Velencei Bizottság ajánlásai figyelembe vételével folytatjuk mi is a tárgyalásokat. A bizottság és a parlament együttes munkája sokat segíthet. Hogyha az uniós normákat hatékonyan teljesítik például az emberi jogok területén, az kulcsfontosságú lehet, főként a szólásszabadság, illetve a civil szervezetek eh, szabad működésének jogára gondolok itt. A diszkrimináció ellenes politikát erősíteni kell, a nemi esélyegyenlőség politikáját szintúgy, illetve a kiszolgáltatott nehéz helyzetben lévő csoportok védelmét kell erősíteni. Az otthonukból elűzöttek számára megoldást kell eh, kínálni. Jó néhány gyenge pontra felhívjuk a figyelmet, mi is a jelentésünkben, önök is az önök jelentésében. Ezek azok a területek, ahol az administratív kapacitást erősíteni kell, illetve ahol további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy az uniós joganyag átvitelére felkészüljenek. Montenegró jövője Európában keresendő, ehhez nem férhet kétség. Éppen ezért felelősen kell eljárnunk. A bővítési politikánk hitelessége attól függ, hogy valóban tiszteletben tartjuk-e, és tartjuk-e mi is a kondicionalitást, a feltételességet, illetve, hogy mindkét e, fél tartsa magát a vállalat kötelezettségekhez, a kötelezettségvállalásokhoz. Fontos e, megemlíteni, hogy Montenegró unióhoz való közeledése csak konkrét eredményekre épülhet. Montenegro ez évi teljesítményét a októberi bővítési csomagban fogjuk majd újra értékelni. Ha úgy ítéli az Európai Bizottság, hogy megfelelő mértékben eh, teljesíti a csatlakozási kritériumokat Montenegro, főként a hét prioritásos területen, amely a véleményünkben is szerepel, csak akkor lesz az Európai Bizottság abban a helyzetben, hogy javaslatot tegyen a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr, és most pedig megadom a frakciók felszólalói, frakciók felszólalóinak, és először az ECR nevében tanú képviselő kap két percben szót. Elnök asszony, biztos úr, kettőször jártam az elmúlt 18 hónapban Montenegróban az árnyék jelentéstevővel, és így fogalmaztam meg az ország előrehaladását, illetve először jelent, tagjelölt volt, most pedig már a társulás lehetőség, a, a tagság lehetőség is megnyert. Nagyra értékelem a Montenegro által elvégzett munkát, és Gyokanovics volt miniszterelnök, és Igor Luxin munkáját is nagyra értékelem, akik pragmatikusok voltak, másrészt pedig koncentráltak arra, hogy nyugat fele, a nyugat-európa fele az EU és a NATO csatlakozáshoz vezessék az országot. Most pedig nekünk kell megfelelnünk a montenegrói elvárásoknak, illetve a montenegrói kormánynak kell a füle biztos által meghatározott hét elvárásnak megfelelni. Korrupció, bűnözés kérdését külön kihangsúlyozom, és világos benchmarkokat kell megfogalmazni az előrelépés érdekében. Múlt hónapban a kormány egy világosan megfogalmazott akciótervet fogalmazott meg. Véleményem szerint Montenegro most kész arra, hogy igazi tagjelöltként kezdje meg a tárgyalásokat. Kíváncsi volnék, hogy a biztos miért ragaszkodik az időbeli különbséghez a hivatalos státus megadása és a voltak éppen egy tárgyalások megkezdése között a szerződések általam ért, való értelmezése alapján nincs szükség egy ilyen különbségre. Úgy gondolom, hogy mint Podgoricában, mint pedig más a térségben lévő országokban, Macedó, a Firomban, Makedóniában is koncentrálnak az EU-ra, és nagyon fontos, hogy ne bizonytalanítsuk el Montenegró elkötelezettségét az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz. Csak az eredmények és, a, és meritológiai alapon szabad dönteni, és nem szabad az ő előrelépésüket más nyugat-balkáni országokhoz kötni. Montenegro egy kicsi és gyönyörű ország, amely nagy stabilitást és gazdasági növekedést mutatott azóta, hogy békében levált Szerbiáról, és nincsenek olyan etnikai feszültségek, mint a nagyobb szomszédokban. Egy kis öm, határvitája volt Horvátországgal, de ezt békében megoldották. Végrehajtotta a kiadatási szerződésben rá háruló feladatokat, és az euró fizetőeszköz, hiszik-e vagy sem, tehát az eurózóna tagja, és egyetlen alumínium mű működik, különben pedig a turizmusból élnek, de a vízenergiában is nagy potenciál, illetve a, a gazdasági fejlődésben is nagy lehetőség van. Tehát előre Montenegro. Grazie per... Köszönöm szépen az ECR csoport felszólalójának, és most pedig a néppárt nevében Ibrezagics képviselőasszony kapszott két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ennyik jelentés tevőként a néppárt részéről szeretném megköszönni Tanok úrnak a jó együttműködést és a nagyon jó kiegyensúlyozott jelentést. Szeretném megkérni a kollégákat, hogy támogassák a jelentést, hogyha holnap szavazunk róla. Szeretném kiemelni azt, hogy az Európai Tanács 2010. decemberi döntését nagyon pozitívnak értékelem, nevezetesen, hogy Montenegro megkapja a tagjelölti státuszt. Ugyanakkor nem szabad itt megállnunk, gyorsan haladnunk kell, és mielőbb el kell érnünk Montenegro Európai Uniós csatlakozását. A politikai és gazdasági stabilitás, amelyről Montenegro függetlensége óta tanúbizonyságot tett, igen figyelemre méltó. A tanács részéről is hall, hallhattuk, hogy Montenegró tekintetében gyakran sikertörténetről beszélünk, és ahogyan Tanok úr is mondta, én is szeretném elmondani, hogy sajnálatos, hogy külön választjuk a tagjelölti státuszt a csatlakozási tárgyalások megkezdésétől. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a bizottság mielőbb megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat, és megjelölje azt a dátumot, hogy mikor lehet megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Montenegróval. Világos, hogy Montenegrónak folytatnia kell a reform folyamatokat az igazságszolgáltatásban, a közigazgatásban, és fel kell lépni az érdekellentétekkel szemben is, és világos, hogy meg kell felelnie az elvárásoknak. Mégis arra biztatnám, biztatni szeretném a montenegrói kormányt, és meg szeretném köszöni a pozitív reform lépéseket, amelyeket eddig már megtett. Reménykedem, és nagyon várom már azt a napot, hogyha majd nem csak Montenegró nagykövetét üdvözölhetjük itt, mint ahogyan ez ma így van, hanem Montenegrót az Európai Unióban üdvözölhetjük majd tagállamként. Köszönöm. Grazie per il gruppo SD. Köszönjük a szocialista frakció nevében. Van képviselő úr másfél percben következik. Köszönöm. Kedves kollégák, tanok úrral nagyon jó volt együttműködni, köszönöm neki ezt, és nagyon örülünk annak, hogy Montenegro végre elindulhat az unió felé vezető hosszú, rögös úton. Szerintünk is minél hamarabb meg kell nyitni a csatlakozási tárgyalásokat, természetesen a benchmarkoknak előbb meg kell felelnie, ugyanakkor tagjelölti státusz egyértelmű jelzés arra vonatkozóan, hogy az unió eh, készen áll um, arra, hogy a volt Jószlávia minden um, országának, tagköztársaságának um, uniós jövőt nyújtson. Szerintem ez a régió stabilitásának szempontjából is elengedhetetlen egy új, kicsi békés ország, Montenegro, amely a regionális együttműködésben fontos szerepet játszik, jó baráti jó szomszédi kapcsolatokat ápol a szomszédos országokkal. Itt az ideje, hogy megnyissuk a csatlakozási tárgyalásokat, annak ellenére, hogy komoly reformokra van szükség, például az igazságszolgáltatás rendszere komoly reformra szorul, a jogállamiság még nem teljesen biztosított, a szervezett bűnözés és a korrupció komoly fejfájást okoz minden nap a montenegrói hatóságoknak. Fontos, hogy a nők helyzete javuljon, a sajtószabadságot garantálják, és a munkavállalói kisebbségi jogok teljes mértékben érvényesüljenek, illetve az civil szervezetek létét ne fenyegesse veszély. Ezt kell hangsúlyozni a minél hamarabb megnyitandó csatlakozási tárgyalások során. Remélem minél hamarabb az unión belül üdvözölhetjük montenegrói barátainkat. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, most pedig az Alta nevében Weigl kollega kap szót 1 perc, 30 másodpercben. Köszönöm szépen, Árok asszony. Köszönöm szépen, Tenök úrnak is ezt a jelentést, és köszönöm a kitűnő együttműködést a jelentés megfogalmazása során. Hogyha fenn akarjuk tartani elkötelezettségünket, és folytatni szeretnénk, segíteni szeretnénk a reform folyamat folytatását Montenegróban, akkor a nyugati Balkán minden országa számára, Montenegro, Macedónia és Törökország számára is biztosítanunk kell a folyamatosságot. Montenegro számára nagyon fontos, hogy a tagjelölti státust megkaptam, de most eljött a tárgyalások ideje. A montenegrói kormány sok mindent meg kell, hogy tegyen. Administratív kapacitását kell, hogy modernizálja, és határozott lépéseket kell tenni a korrupció elleni harcban, ezen felül eredményeket kell elérni. Biztosítani kell a férfiak és a nők egyenlőségét. Ez nem egy olyan kérdés, amelyet az a Nemzetközi Nőnap századik eh, évfordulója alkalmából külön ki kellene hangsúlyoznunk. Számos tehát az elvárás, ezeknek meg kell felelniük a montenegrói kormánynak. Ezen felül a civil szervezeteknek világos helyet kell elfoglalniuk a társadalmon belül. Biztos úr, hagy fogalmazzak meg egy óhajt, amit Montenegróban járva hallottam a politikusoktól, az emberektől. Mégpedig nagyon fontos, hogy a Montenegróhoz való kapcsolatainkat úgy alakítsuk ki, hogy Szerbiát semmilyen módon ne juttassuk ehhez szerephez. Ez egy tanulság, amelyet megtanultunk a múltban, nem szabad ezt megengedni, hiszen ez csak káros lehetne. Grazie per il gruppo verde, l'onorevole... Köszönjük a zöldek nevében Lunacek asszony másfél percben. Uh, Mr. Mrs. President, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani Császtánoknak, kollégának, aki kiváló kiegyensúlyozott jelentést készített, és örülök annak, hogy sikerült eh, konszenzus kialakítani. Egyetértünk a tekintetben, hogy a, a tagjelölt státusz megadása és a tárgyalások megnyitása között szerintünk nincsen szükség semmiféle hosszú idő elteltére. Köszönöm, hogy a magyar elnökség e, támogatja ezt a bővítési folyamatot, remélhetőleg e, minél hamarabb előrehetünk ezen a téren. Az elmúlt években Montenegro komoly eredményeket ért el, vannak azonban még aggodalmaink, hármat hadd említsek. A diszkrimináció, az esélyegyenlőség kérdései, illetve a korrupció és szervezetbűnözés elleni harc. Ez utóbbi tekintetében örülök annak, hogy a jelentésünk arra szólítja fel a hatóságokat, hogy ne gyakoroljanak nyomást azon civil szervezetekre, amelyek a szervezet bűnözés és a korrupció ellen harcolnak, épp hogy segítsék őket, hiszen az államot abban segítik és kívánják segíteni, hogy a korrupciót és a szervezet bűnözést lebontsák, hogy egy olyan ország legyen Montenegra, ahol a mindennapi életben nem eh, játszik szerepet sem a korrupció, sem a bűnözés. Lehet, hogy vannak megfelelő törvények, de az esélyegyenlőséget nem tudják biztosítani a kisebbségi csoportoknak, például a romáknak, az LGBT közösség tagjának, és így tovább. Fontos és csodálatos, hogy egy viszonylag zöld országról van szó, csodálatos a hegyekkel, de fontos, hogy a környezetvédelem megítélése normákra, nemzetközi normákra épüljön, hiszen egyébként ez a csodálatos ország nem lesz mindig ilyen zöld, remélhetőleg majd tovább javítanak a helyzeten, és átlátható folyamatokat biztosítanak az környezetvédelem terén is. Köszönöm. Grazie, prosegui. Köszönöm szépen, most pedig Kérem, hogy tartsák be egyébként a felszólalási időt. Először megadom Söpflin képviselőnek egy perc, 30 másodpercben a szót. Uh, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Egyetértek az, az előttem szólókkal, egyetértek azzal, hogy Montenegró jelentős előrelépést ért el az európai integráció terén, bár rossz, nehéz, kiinduló helyzetből indult ki, hiszen a volt jugoszláv tagköztársaságokkal egy, együtt nem csak a kommunista rendszer összeomlásával, hanem az államforma összeomlásával is küzdeniük kellett. Nem volt ez egyszerű, és a múlt árnyai új formában néha még fennállnak. De egy fiatalabb elit az európai jövő mellett kötön, kötelezte el magát, Természetesen fennállnak a problémák még, a megszokott problémák, amelyekkel a volt kommunista államok meg kell, hogy küzdjenek, a korrupció, a bűnözés, az igazságszolgáltatással való visszaélés, vagy pedig az, hogy nem jól, vagy nem elég hatékonyan működik a közszolgálat. Megfelelő jogi, adminisztratív intézkedéseket kell tenni, és ez nagy erőfeszítéseket igényel az ország vezetésétől, és fel kell készülni arra, hogy a jelenlegi rendszer haszonélvezői aktív vagy passzív módon meg akarják ezt majd akadályozni. Hasonló cipőben jár minden volt kommunista ország, legfeljebb más státusban vagy más fázisban vannak, éppen ezért tehát nagyon fontos, hogy az elitet is felkészítsük, ez a legfontosabb tényezője Montenegró EU-ba való belépésének. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most pedig Flasikova Benyova asszonynak adom meg egy perc, 30 van a szót. Pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kollégovia. Köszönöm, biztos úr, kedves kollégák! Az európai integrációs folyamatban való előrelépés hozzájárulhat Montenegró fejlődéséhez is. A makrogazdasági stabilitást elérte Montenegró, illetve komoly előrelépést mutat a Kopenhágában lefektetett csatlakozási kritériumok terén is. További erőfeszítésekre van szükség a jogállamiság, illetve az igazságszolgáltatás átalakítása terén is, illetve a korrupció, valamint a szervezett bűnözés elleni harc mezején is. Kívánatos, hogy a közigazgatás, illetve az igazságszolgáltatás Eh, átalakítása tovább folyik, a parlamentnek is nagyobb szerepet kell játszani, a szólásszabadság, a médiaszabadság terén is van bőven tennivaló, a civil társadalom megerősítését is eh, várik Montenegrától, illetve a kisebbségek védelmét, beleértve a romákat is. A jó szomszédi viszony ápolása elengedhetetlen előfeltétele a sikeres integrációs folyamatnak. Tisztelt képviselőtársaim, biztos úr! Montenegró nagy utat tett meg annak érdekében, hogy bekerüljön a hivatalos tagjelöltek közé, remélhetőleg tovább folytatja majd megkezdett útját az uniós tagságig egészen. Remélem sikerrel járunk a e téren. Köszönöm. Grazie, la parola Köszönöm szépen, most pedig Kukán képviselőnek egy perc, 30 másodpercben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony biztos úr, asszony, kedves kollégák! Először is meg szeretném köszönni Tenok úrnak azt a kitűnő jelentést, amelyet készített, sőt, gratulálni szeretnék rá, ami több az idevágó állásfoglalás indítvány előkészítéséhez is gratulálni szeretnék. Montenegro az integráció folyamatában jó előrelépést ért el. Montenegró a regionális stabilitás fenntartásában is fontos szerepet játszik, jó úton halad, az Európai Bizottság és a tanács múlt évben ezért a tagjelölt státust megadta számára. Remélem, mitől biztos vagyok benne, hogy a tár csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez kapcsolódó feltételeket mi hamarabb teljesítik, és így elkezdődhet majd a csatlakozási tárgyalások sora. Amíg ez meg nem történik, a montenegrói kormánynak kulcskérdésekre kell koncentrálni, amelyeket világosan kihangsúlyoztak. Távirati stílusban <laughs> sorolom. Hogy sorolom ezeket fel? A jog államiság érvényesülése, a választási rendszer áttekintése, a közigazgatás megerősítése, a kormány parlamenti ellenőrzésének megerősítése és a civil társadalom kormányjal való integra, in, egy, együttműködése, illetve a civil társadalom megjelenése, ezen felül az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása, harc a korrupció ellen, amely a gazdasági fejlődést aláknázza és az állami intézmények működését veszélyezteti. Végezetül azt is elmondom, hogy nagyon örülök annak, hogy Montenegro továbbra is elkötelezetten halad az integráció útján, és remélem, hogy a tanács úgy fog dönteni, hogy minél hamarabb megnyitja a, csatlag, a tárgyalások sorát ezzel az országgal. Köszönöm. Köszönöm. Táler kollégának egy percben adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Államtitkár asszony, biztos úr, kedves kollégák, először is hadd gratuláljak tanok úrnak a az állásfoglalási indítvány szerzőjének. Montenegro komoly reményteljes várakozással tekint a csatlakozás elé, és mi is sokat várunk tőle. A régióban fontos szerepet játszik Montenegró, semmi sem szabad, hogy visszatartsa attól hogy ezeket az országokat, hogy teljes utaggá váljanak. Montenegró tagjelölt, a szomszédos országok is vannak tagjelöltek, és éppen ezért fontos példa lehet Montenegro ebben a régióban. Segítenünk kell a kormányt, az új miniszterelnök kormányát abban, hogy tovább közeledjen az Európai Unióhoz. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a civil szervezetekkel szorosabban együtt kell működni, és meg kell érteniük, hogy a kritikus hangot megütő média nem az ellenségük, hanem éppen segíthet nekik abban, hogy minél előbb belépjenek az unió Európában. Kis ország ez, mégis tisztabecsületes ország, ahogy ezt a nép dal is megénekli. Grazie, la parola. Köszönöm szépen, most pedig Baszeszkó asszony 1 perc 30-ban kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nyugati-balkáni térség stabilizációját még jobban megerősíthetjük, konszolidálhatjuk, hogyha Montenegrót, mint tagjelölt, tehát elfogadjuk. A kopenhágai kritériumok természetesen mindenképpen teljesíteni kell őket ahhoz, hogy valaki beléphessen az Európai Unióba. a Nagyon fontos ágazatokban kell reformokat végrehajtani. A bizottság kihangsúlyozta, hogy a korrupciós helyzet csak romlott. Adózási és költségvetés technikai szabálytalanságok merültek fel, és többet kell tenni ez ellen a jelenség ellen. A kisebbségek is, különösen a romák helyzetéről is beszélnünk kell. Ez nem szól, nem egy törvény határozza ezt meg, hanem a kisebbségekről szóló szabályokra volna szükség az alkotmányban. Ez volna egy igazi pozitív jelzés az európai integráció irányába. Montenegro ökológiai orientáltságú ország szeretne lenni, de hát ez persze az Európai Unió célja is, hogy védjük a környezetet. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a turizmus ugyanakkor nagyon negatív kihatásokkal lehet eh, a

Köszönöm, most térjünk át a spontán hozzászólásokra. Heten szerepelnek a listámon, mindenkinek megadom a szót, de szigorúan egy percet kap mindenki, különben egy perc után mindenkinek kilekapcsolom a e, mikrofonját. Elsőként Koszolowski úr. Chciałbym pogratulować Czarnogórze uzyskania w grudniu ubiegłego roku statutu kraju kandydatów. Köszönöm Köszönöm a lehetőséget. Először is eh, szeretnék gratulálni montenegrói barátainknak, hogy elnyerték a hivatalos tagjelölti státuszt. A politikai párbeszéd eh, az európai intézmények és Montenegró között eh, igen előre haladott állapotban vannak. Gyorsan nagy eredményt, előrehaladást értünk el ezen a téren. Láthatjuk, hogy komolyan gondolja a reformokat, Montenegró és ezeket igen nagy lendülettel hajtja végre. De ahogy azt az Európai Bizottság nyilatkozatában, véleményében is olvashatjuk, ehm, a fog a foglalkoztatás csökkenése, illetve a munkanélkülis növekedése jól mutatja, hogy a rendelkezésre álló készségek, illetve a, a munkerőpiaci kereslet között komoly ehm, űr tátong. Fontos hogy biztosítsák Montenegróban a, a társadalmi kirekesztés megelőzését, ehhez azonban a munkerőpiaci beavatkozásra van szükség. Köszönjük, mondja az elnök. Zemke úr kap szót. Bardzo chciałem podziękować pani przewodniczącej. Ta dyskusja pokazała, że... Elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy kijelenthetjük. Montenegró egy olyan helyzetben van, ahol nagyon sokat tett az Európai Unióhoz vezető integráció érdekében. Csupán arra a tényre szeretnék utalni, hogy e folyamat két dimenziót tartalmaz. Létezik az európai dimenzió, ide tartoznak az Európai Unió elvei és értékei, és ezek Európában érvényesek, és vonzóvá teszik Európát. Aztán van egy másik dimenzió, amely a Balkánnal függ össze. Hiszen vannak más balkáni országok is, és Montenegro számukra példa lehet, hogy milyen utat kell, hogy járjanak, hogy az Európai Unióhoz közel kerüljenek. Nem könnyű út ez, de járható az út, megoldható a feladat. Van egy gyors kérdésem, és biztos úr, meg tudja mondani, hogy milyen időtervel gondolkoznak a csatlakozás tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig tőkés képviselő kap szót egy percben. Grazia. As a citizen of Romania, we strong believe in the... Román állampolgárként én komolyan hiszek abban, hogy egy jóléti multinicitású ország jólétét, biztonságát, békéjét, a különböző társadalmi csoportok közötti békés együttélés garantálhatja. Üdvözlöm azt, hogy a kopenhágai kritériumoknak való megfelelés alapján az intézményi stabilitás következtében a demokrácia építése, illetve az európai és nemzetközi normák tiszteletben tartása következtében megkapták a hivatalos tagjelölti státuszt. Egy működő demokrácia, amely megfelelő jogállamisági, emberjogi és kisebbségi jogi eh, garanciákat eh, biztosítja. Ugyanakkor a, a jogszabályok végrehajtásában vannak még gondok, a korrupció átjárja a társadalmat, a szervezet bűnözés is komoly problémát jelent, illetve vannak aggodalmak azzal kapcsolatban is, hogy mennyire hatékony, és a felnök megszakítja a hozzászólást, elveszi a püspök úrtól a mikrofont. mistake in the apparatus. Azt hiszem, hogy nem működik megfelelően a mikrofon. Én arra kérem Montenegrót, hogy folytassa a munkát ezen a téren, és erősítse meg a két oldalú kapcsolatokat a szomszédos országok. Grazie la parola all'onorevole Nevedalova per un... Nevedalova a képviselőnök adom meg egy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök asszonyom. Füle biztos jelen, jelenléte azt mutatja, hogy, illetve Füle biztos felszólalásában beszélt arról, hogy a montenegrói kormány elkötelezett az európai csatlakozás mellett. Fontos, hogy pozitív üzenetet küldjünk Montenegró számára, de ez a pozitív üzenet kihat, kisugárzik a régió országaira is. Az ENSZ jelentése, pontosabban a UNDP jelentése is arról szól, hogy Montenegró a milleniumi fejlesztési célokat 2015-re el tudja érni. Amikor a miniszterelnök Brüsszelbe járt, nem olyan régen, azt mondtam, hogy Montenegró számára kulcs prioritással rendelkezik az EU és a NATO csatlakozás. Ezek nagyon fontos célok, éppen ezért fontos, hogy támogassuk Montenegrót. Köszönöm szépen. Grazie, la parola all'onore. Köszönöm, Baldassar kollega kap szót. E Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Nagyon jó eredményeket ért el Montenegro az európai integráció felé vezető úton, Mégis vannak hiányosságok nagyon sok területen, egy demokratikus rendszer kialakítása, ilyen is a teljes jogállamiság. Előrelépések történtek a büntetőjog területén például, és más nagyon fontos jogi normák kapcsán is, azonban még nagyon nagy a hiányosság. Úgy gondolom, sürgősen szükség lenne arra, hogy növeljék az igazságszolgáltatás hatékonyságát és a rendőrség hatékony, működésének hatékonyságát és nagyon fontos lenne a függetlenség is, nevezetesen az, hogy a politika ne avatkozzon be az igazságszolgáltatásban. Bizonyos dolgokat még meg kell reformálni, így például a bírák kinevezése egy ilyen kérdés. Egy olyan gyakorlat kialakítására van szükség, ahol már nem csak a parlament vagy a kormánynak van beleszólása az ügyekbe. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést is biztosítani kell, valamint a költségmentes jogvédelmet. Köszönöm. Az Európai Parlament, illetve az Európai Unió illetve a Nyugat-Balkán számára is roppant fontos az, ami Montenegróban történik. Montenegró elindult ezen a hosszú úton, amely remélhetőleg nem lesz túl rögös, de remélhetőleg a korábbi bővítések során szerzett tapasztalatainkra építve megkönnyíthetjük Montenegró dolgát. Fontos, hogy a tárgyalásoknél hamarabb elkezdődjenek, de azt is biztosítanunk kell, hogy megfelelő mértékben segítünk a világ ezen részének abban, hogy egymás közötti, a nyugat-balkáni országok egymás közötti kapcsolatai szorosabbra fűződjenek. Vannak persze még megoldatlan nyitott kérdések, de összességében annyit mondhatunk, hogy modernizálásra, modernizációra van szükség, és ebben segítenünk kell Montenegrónak. Köszönjük, utolsó hozzászóló Műtszer úr. Uh, Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Szerbia, Montenegró és Macedónia esetében a vízum szabadság megadásával azt vártuk el, hogy főként a turisták és a az üzletemberek használják majd fel ezt a lehetőséget, de főként a szegénység elől menekülők érkeztek ezekből az országokból. Nagyon fontos az információs kampányok elindítése annak érdekében, hogy az emberek valóban tájékozódni tudjanak ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Gyakran eh, olyan utazási irodák alakultak, amelyek az Európai Unióba irányuló utaztatást szervezték meg. Nagyon fontos korai jelzőrendszerek kialakítása a tömeges elvándorlással kapcsolatosan. Úgy tűnik, hogy az emberek többsége az új utazási szabadságot arra használja fel, hogy illegális módon Európai Unió ba jusson el. Nagyon fontos lesz, hogy a Montenegró további erőfeszítéseket tegyen a standardok elérésére, normák elérésére, főként ami a korrupció elleni harcot és az igazságszolgáltatást illeti. Köszönöm. Grazie, ora la parola al Köszönöm, most pedig megadom Füle biztosnak a szót. Thank you, Madam President, honorable members. Uh, uh, our discussion uh, Köszönöm, elnök azt. productive in reconfirming. Roppant gyümölcsöző volt ez a vita, amely megerőstett bennünket abban, hogy milyen lépésekre van szükség a jövőben ahhoz, hogy Montenegró közelebb kerülhessen az uniós csatlakozás céljához ahogy az előttünk fekvő állásfoglalási indítvány tervezetben is olvasható, illetve a tavalyi novemberben készített bizottsági vélemény is aláhúzza. Montenegró már sokat tett, de még sokat kell tennie. Ugyanakkor kritikus ponthoz érkeztünk, kézzel fogható eredményekre van szükség ahhoz, Integration. The momentum. hogy tovább léphessen a csatlakozási folyamatban. A tagjelölti státusz által létrejött lendületet nem szabad elveszíteni, nem szabad lassítani ezen a megkezdett úton. De most már Montenegrón a sor, neki kell a lefektetett prioritások értelmében komoly erőfeszítéseket tenni, és hogyha ők készen állnak arra, akkor mi is hajlandóak vagyunk megtenni az első lépést és megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Az, hogy milyen gyorsan haladhat előre a csatlakozás felé vezető úton Montenegro, az az ő eredményeiktől függ, éppen ezért nem szeretnék most konkrét menetrendet megnevezni, ahogy arra felkértek. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy segítségünkkel, támogatásunkkal és a saját elkötelezettségükkel nagyon gyorsan elérhetik a maguk elé kitűzött célt. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönöm, biztos úr. Most pedig megadom Győri államtitkár asszonynak a szót, tessék

szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy egy állásfoglalási indítványt érkezett. Az erről szóló vitát most lezárom, a szavazásra holnap 11.30-tól kerül majd sor.